itt a következő ülésre eh, jóváhagyásra be fogjuk nyújtani, hogyha más eh, ellenvetés a jelenlegi eh, ha már valami ellenvetés van, azt az adott határidő előtt be lehet nyújtani. Most akkor meg is szakítom az ülést. Mindenki